Az albizottság tavaly járt ott, és itt van most az Európai Bizottság, és itt vannak a nem kormányzati szervek, a nemzetközi emberi jogi jogvédő szervek. Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy jövőre és az azt követő évben lesz helyi, illetve általános választást, Werner Schmidt külön megbízott, ENSZ külön megbízott, azt mondtam, hogy mindenki számára adott a lehetőség, hogy valódi, szabad, tisztességes választásokon mérjék, méressék meg magukat, és azt is mondta, hogy a kambodzsai alkotmány 31-es cikke kifejezetten aláhúzza az emberi jogok tiszteletben tartását, illetve azt, hogy ne legyen diszkrimináció. Ugyanakkor volt példa diszkriminációra, vagy túlpolitizálásra, Tehát jó lenne, hogyha a kambodzsai alkotmányt ténylegesen be is tartanák. Az Emberi Jogi eh, Federation of Human Rights eh, képviseletében itt van egy szakértő, megadom neki a szót. Merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir invité euh, la FIDH. Köszönöm eh, és köszönöm ezt a lehetőséget, hogy beszéltünk a kambodzsai helyzetről. Először is különböző kérdésekről beszélnék, az, a választási kontextusról, a represszív jogszabályokról, illetve a meg nem oldott konfliktusokról beszélnék. Kezdeném a, az általános helyzettel kicsit bonyolult az emberi jogi jogvédők helyzete, mert alapvetően elnyomják őket, és nagyon komoly nehézségbe ütközik a munkájuk elvégzése. Eljárásokat indítanak ellenük, és ez ugye egy nagyon feszülté teszi a választási időszakot. 26 aktivista van most jelenleg politikai jogokból börtönben, ezek közül 17-en ellenzékiek. Mondanék néhány példát. Először is az ötök példáját emelném ki, akik négy adhok nem kormányzati szerv tagok, amely gyakorlatilag az egyik legismertebb kambodzsai szervezet, és ezen kívül egy Nemzeti Választási Bizottság tag van még börtönbe velük, tehát ez öt ember, ezt az ötöt május másodika óta tartják előzetes letartóztatásban, ami majdnem már 9 hónap, és ez nyilvánvalóan megakadályozza a munkájukat, megakadályozzák egyébként a védelem megszervezését is, és az ellenzéki párt alelnökét házasságtöréssel vádolják, Euh, ez egy erősen politizált ügy. Az ADOK, tehát ez, a, ez az elnyomott nem kormányzati szervezet új tagjait is előállították, az elnöke ennek a szervezetnek pedig számüzetésben van. A kormánypárt szóvivője beszámolt arról, hogy a társasági jogot alkalmazni fogják majd, amikor a folyamat befejeződik, mégpedig az hoc ellen, amit egyébként az ENSZ speciális megbizotja a nemzetközi joggal ellentétesnek, eh, emberi joggal ellentétesnek minősített, nem tartják be a társulási szabadságot. Eh, ez az öt eh, ember 2016 november óta van elismerve, mint önkényesen fogva tartott, a CENSZ megfelelő szerve fel is szólított arra, hogy engedjék őket szabadon. Az, hogy mikor lesz a tárgyalásuk, azt nem tudjuk. Tíz év börtönt kockáztatnak, annyit kaphatnak. Teppa ügyére hívnám még fel a figyelmet, akit azért tartóztattak le, mert részt vett egy demonstráción a Fekete Hétfő után, és akkor éppen az ötök szabadon bocsátását követelték. Miután letartóztatták, további két korábbi büntető ügyét vették elő korábbról, és azzal vádolják, hogy 2013-ban részt vett egy megmozduláson, ahol egy, egy földügyi aktivistának a letartóztatása ellen szólaltak fel, akit szintén önkényesen tartóztattak le. 2013-ban tehát szintén részt vett a hatóságok helyett szerint egy egy megmozduláson. Február másodikán lesz a tárgyalása. Másik ügy az egy emberölési ügy, egy politikai elemző meggyilkolásának ügye. Valójában nincs is nyomozás, hiteles nyomolás, át, nyomozás, átlátható nyomozás ebben az ügyben. Ami a választási körülményeket illeti, az ellenzéki párt elnökét és alelnökét több eljárás alá is vonták, én szoká, házi őrizetben van már hat hónapja, e, és a Nemzeti e, Választási Bizottság, a NEC azt mondja, hogy e, másfél millió ember nem tud szavazni, mert nincsenek regisztrálva választóként. Az ellenzék egy másik képviselője, aki a NEC-nek a tagja, tehát a Választási Bizottságnak a tagja, jelenleg szintén egy megújított eh, eh, bűnügyi eh, büntetőeljárás hatája alatt áll. A, beszélni kell a lángóról, amely gyakorlatilag egy, egy egyesülési gyülekezési törvény, annak a jognak a törvénye, amit felhasználnak az adok ellen, illetve más emberi jogi szervezetek ellen. Aztán a telekommunikációs törvény szintén felhasználják az ellenzék ellen, mert az lehetőséget ad arra, hogy illetve azt szabályozza az, hogy hogyan mi szerepelhetnek a médiában a pártok. Két törvény van készülőben a kiberbűnözésről, illetve a földgazdálkodásról. Ezen törvények után szintén komoly konfliktusok várhatók földügyekben. Ami az ingatlan vagy földügyi konfliktusokat illeti, ott tudni kell, hogy 2011-ben több jelentés állította azt, hogy az Európai Unió által üdvözölt bizonyos intézkedések perverz eredménye járnak, különösen a cukoriparban, és Sur ces cas, euh, l'Union européenne a été... Ez a kedvezményes kereskedelmi megállapodásban szerepelnek ezek az intézkedések, és nem előnyösek. Az Európai Parlament több állásfoglalást is hozott, a külügyi szolgálat, valamint az Európai Bizottság kereskedelmi főigazgatósága is belekeveredett, beleszállt ebbe az ügybe. 2012-ben euh, moratórium van a földfoglalásokra, vagy, és et réinstatement euh, dans, dans leurs droits, donc la, la, le rétablissement de leurs droits. Euh, le fait est, c'est euh, a tény az, hogy ez a földkonfliktus tehát nincs, nem ért véget, nincs meg az audit, ami, amiről korábban szó volt, tehát továbbra is nyomás alá kell helyezni a kormányt azért, hogy a földelkobzások áldozatai megkapják a kártérítéseket. E, tehát ez nincs rendezve. 2015 márciusában, a 2005 márciusában történtek további lépések. 2016-ban egy monitoring indult. Souligne que les compensations euh, restent inadéquates. Ez azonban nem megfelelő. 800 ügy megoldatlan. Eh, a helyzet eh, arra eh, sarkalta Németországot, hogy felfüggesse a segélyeket. 2016-ban a Likado 70 új földkonfliktust vett gorcső alá, amely 9000 családot érint. Egyre több tehát az ilyen konfliktus, amely a földdel kapcsolatos 2016-ban. Ezt több dologgal lehet magyarázni. Egyrészt a lakosság egyre inkább ismeri a jogait és fellép a jogaiért, emellett folytatódik az erőszak a hatóságok részéről, és a koncessziós, a kereskedelmi koncesszió moratórium után e, újra elkezdődtek ezek a konfliktusok, mert a cégek fellépnek e, újabb földek szerzése érdekében. A Blobnen Post Ott e, megírt hat olyan ügyet, amely a cukorügyekben, cukorügyekkel kapcsolatos. Egy tartományból pedig kaptunk olyan tanúvillamásokat, amelyek azt mutatják, hogy 2015 óta vannak eh, konfliktusok, eh, és 2016-ban eltávolították a tulajdonosokat a földről, kárt, föl, földjükről kártérítés nélkül. Eh, ez, ezek az ügyek néha erőszakba torkolnak, kétségbe esett a helyi közösség. Három ajánlással fejezném be. Először is szeretném az Európai Parlamentet felkérni arra, hogy kövesse figyelemmel az ügyeket, különös tekintettel Tebvani ügyét, ahol a büntetőeljárás február 3-án lesz, követelje továbbra is az ötök szabadonbocsátását Kim Lee gyilkosság meggyilkolása ügyében követelje nyomozást és bizonyos jogalkotási lépéseket is el kell érni. A külügyi szolgálat és a kereskedelmi főigazgatóság folyamatosan kérje a kombodzsai kormányt, hogy oldja meg ezeket a földdel kapcsolatos konfliktusokat, és hason oda, hogy a cukor ágazatban hajtsák végre az auditot, illetve a felmérést, illetve e, adjanak kártérítést az áldozatoknak. E, az Európai Bizottság és a Kereskedelmi Főigazgatóság használja ki az összes rendelkezésére álló eszközt, beleértve a vizsgálatok Uh, beindítását, uh, Everything But Arms uh, érvényesülését. Köszönöm. Merci beaucoup, grazie. deputati... Köszönöm szépen. Lochbiller asszony a szó. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen ezt az átfogó képet a kambodzsai emberi jogi helyzetről. A választások előkészítésével kapcsolatban lenne kérdésem. Azt mondta, hogy nagyon sokan nem regisztráltak. Az Európai Unió próbálja tájékoztatni a szavazókat, illetve rávenni őket arra, hogy szavazzanak. Szeretném megtudni, hogy mi az oka annak, hogy nem regisztráltak ezek a választópolgárok. Amikor Kambodzsában jártunk, akkor Láttuk, hogy nagyon sokan külföldön dolgoznak, migránsok, nincs lehetőségük arra, hogy szavazzanak, akkor úgy tűnt, hogy nagyon messze van annak a realizálása, hogy valóban szavazhassanak ezek az emberek. Ön hogyan értékeli ezt? Van-e értelme annak, hogy ezt az ügyet fölkaroljuk, vagy reménytelen? Azok a szavazók, akik az ország határain kívül vannak, esetleg szabadobb, szabadabban ö, szavazhatnak, mint azok, akik az ország határain belül a vidéki területeken élnek. Ami pedig a módszertant életi, hogy hogyan lehetne nyomást helyezni a kormányra. Nem említette meg azt a lehetőséget, hogy például egyes szankciós, szankciókkal illessük a magas rangú kambodzsai személyeket, például, hogyha Kemli meggyilkolását megvizsgáljuk. Szeretném megkérdezni, hogy ez a téma terítékre kerül-e az emberi jogi kérdése kapcsán. Hiszen fölmerült az, hogy meg kellene vizsgálni annak, hogy célzott szankciókkal büntessük az ilyen eseteket. Nézzük. Amikor Kambodzsába látogatunk, akkor hosszasan lehetőségünk nyílt arra, hogy beszéljünk a törvényszék képviselőivel. Itt két ítéletről volt szó akkoriban. Mi a helyzet a korábbi vezetőkkel? Őket bíróság elé kellene állítani, avagy sem. A kormány akkor azt mondta, hogy mivel különböző formában aktívak még az életben, ezért nem akarják őket bíróság elé állítani. Van-e előrelépés ezen a területen? Nyitottak-e meg ilyen bírósági ügyeket? Aztán az EKS-hez fordulva, tudomásom van arról, hogy azok, akik Kemli temetésével párhuzamosan egy tüntetést szerveztek a civil társadalom elnyomása ellen, fekete pólót viselve. Jó páran közülük, akik vezető, vezető civil szervezetek vezetői most már külföldön élnek. Egyikőjüktől tudom, hogy az Európai Unió támogatta ezt a fellépést, szeretném megtudni, hogy ez valóban így volt-e, illetve Kérdés az, hogy az EIDHR mennyiben lép fel az emberi jogvédők támogatása érdekében. Köszönöm szépen, kérem még valaki szót, hogyha nem, akkor megadom a szót az EKS-nek. Máriusz úrnak. Thank you, Mr. Chair. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Szeretnénk megismételni azt, hogy támogatni kívánjuk Kambodzsát gazdaság és társadalmi fejlesztős, fejlesztésében. Nagyjából 7%-os a fejleszt, fejlődési ráta ebben az országban, illetve a szegénységet is sikerült csökkenteni az elmúlt évtizedben. Az Európai Unió megduplázta a támogatást a 2014-2020-as időszakra, tehát az előző időszakos képest dupla annyit támogatást biztosít, illetve fontos exportpiac. 2015-ben 4 milliárd euróra tett, rugott az, az export, ami az Everything But Arms elvet illeti, ez nagymértékben segítette Kambodzsa gazdasági fejlődését. Üdvözöljük a Kambodzsa által tett erőfeszítéseket, illetve lépéseket. Gondolok itt a 2013-as választásokra, amely szerint a Nemzeti Választmánybizottság reformjára került sor, illetve a választási lista és választási eljárás reformjára. Azonban jelentős előrelépést ellenére vannak még kihívások. 2016-ban a politikai feszültség megerősödött a CPP és a CNRP között, tehát a kormánypárt és az ellenzéki párt között jó pár letartóztatásra kerül sor. Itt főleg a civil társadalom tagjait, illetve emberi jogvédőket tartóztattak le. Úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi helyzet nem olyan, amelyben minden párt és a civil társadalom is megfelelően betöltheti szerepét a választások előtt. Különösen aggódunk, öt emberi jogvédő az adhok tagjainak letartóztatása miatt. Ugye ez az adhok ötök ügye, és ahogy már elhangzott, az ENSZ szakértői a szabadonbocsátásukat követeltek a tegnapi nap folyamán. Az ENSZ emberi jogi külön jelentéstevő ellátogatott Kambodzsába, és megvizsgálta a civil társadalom visszaszorításának helyzetét, és az ENSZ tanácsa 2015. szeptemberében 39 ország nevében közös nyilatkozatot tett, amelyben aggodalmát, mélységes aggodalmát fo- ö, fogalmazza meg a jelenlegi helyzet miatt, és a aránytalan ö, kormány fellépések miatt. 2016 májusában a nem megfelelő jogi fellépések ellen emeltük fel a hangunkat, illetve a civil társadalom tagjainak fogvatartása ellen. 2017 és 2018 a választások éve figyelemmel követtük a regisztrációs folyamatot. 2017 júniusában lesz az önkormányzati választás. 7,9 millió választópolgár regisztrált, és fölmerült a kérdés, hogy Miért nem magasabb ez a szám? Úgy tudjuk, hogy nagyon sok kambodzsai, mint egy másfél millió állampolgár külföldön él, és ők a törvény értelmében nem jogosultak arra, hogy részt vegyenek a választásokban. Ennek tükrében az Európai Unió mintegy tíz millió euróval támogatta a választási reformokat, illetve a 2017-es, 18-as választásokat megelőző időszakban továbbra is támogatni fogjuk majd Kambodzsát, illetve ezt a választási folyamatot. Nagyon összpontosítani fogunk az információs kampányra. A földterületekkel kapcsolatos viták továbbra is nagy problémát jelentenek, osztjuk a lakosság, illetve a civil társadalom aggodalmait. A kambodzsai kormány tett erőfeszítéseket, de a viták rendezésében az, az előre menetel lassú. Az Európai Unió felvette a kapcsolatot a kambodzsai kormányal, és független auditot kért, különösen a cukorral kapcsolatos földvitákat illetően. Azonban még nem született meg ez a független audit, ez még várat magára, ez az egyik legfontosabb emberi jogi prioritás számunkra. Felvetjük ezt a kérdést a kambodzsai kormányon, továbbra is figyelemmel követjük ezt a helyzetet, és szeretném megnyugtatni önöket, hogy a Wallström kereskedelmi biztos is szoros figyelemmel követi ezt az ügyet. Voltak pozitív fejlemények 2016 vége felé. Kem Szoka uh, bocsánatot kapott, egyelmet kapott, és véget ért a hat hónapos közgyűlési bolykott. végül egy MOU aláírására került sor a főképviselővel, és szeretném hangsúlyozni, hogy arra ösztönöző Kambodzsát, hogy erősítse meg a demokráciát, illetve olyan körülményeket hozzon létre, melyek segítségével igazságos és átlátható módon lehet lebonyolítani a választásokat, mely eredményét aztán minden párt elfogadhatja. Úgy érezzük, hogy Kambodzsa érdekeit szolgálja, illetve az ország hosszú távú stabilitását szolgálja az, hogy olyan választásokra kerüljön sor, amely bizalmat épít a választókban, és ez, erre csak akkor van lehetőség, hogyha az ellenzéki pártok szabadon működhetnek és tevékenykedhetnek félelem nélkül. A question raised by aztán, ami a kérdéseket illeti, a képviselők kérdéseit illeti, a célzott szankciók. Nos, szerintem ezt csak kivételes esetben lehet alkalmazni. Jelenleg szerintünk erre nincs mód. Ezt csak akkor tartjuk elképzelhetőnek, hogyha komolyan súlyosbodna a helyzet. Ami pedig a kambodzsai különbíróságokat illeti, 2016. november 23-án a legfelsőbb bíróság ezen különbíróságok között Nuancsa Kön Szapa esetében a halálbüntetés szabott ki az emberiség elleni bűncselekmények miatt. 79. áprilisában bekövetkezett események következtében. Ez egy nagyon fontos lépés a nemzetközi jogban, és a súlyos emberi jogi sértéseket nyomon kell követni, és le kell küzdeni. Reméljük, hogy a bíróság tovább folytatja majd a munkáját. Ami pedig az emberi jogvédőket illeti. Mindenképpen prioritás az ő ügyük. Megnézzük az egyes eseteket, és amennyire csak lehet, támogatjuk majd az emberi jogvédőket. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kicsit sietnünk kell. A DEFCO főigazgatóságnak adom meg a szót 3-4 percben. Köszönöm szépen. Gyors leszek. Azt hiszem, hogy a külügyi szolgálatos kolléga jól összefoglalta a válaszokat. Hangsúlyoznám még egyszer, a választások kapcsán ott van egy 10 milliós program, amely a Nemzeti Választási Bizottságot támogatja az infrastruktúra, illetve a biometrikus regisztráció alkalmazásában, és a szavazók tudatosításával is foglalkozunk, valamint a választási választások megfigyelésével, tehát ez a két aspektus az, amelyel biztosítani szeretnénk, hogy a választási bizottság, valamint az infrastruktúra kész arra, hogy a lehető legmagasabb szinten tudják lebonyolítani a választásokat, és a választások megfigyelése, valamint a választók, a szavazók, polgárok nyilvános, nyilvántartásba vétele is fontos, ezt folytatni fogjuk egészen a választásokig. Ahogyan a kollégám már hangsúlyozta, az emberi jogok kapcsán 11 milliós támogatási kerettel dolgozunk, és különböző aspektusokra terjed ki a támogatásunk az emberi jogok és a demokrácia eszközének támogatása által, de ugyanígy a civil társadalmat is támogatjuk, valamint a helyi hatóságok erősítésére is kiterjed a támogatás, az igazságszolgáltatás, az emberi jogi aktivisták, a földek kapcsolatos vitás ügyek rendezése, valamint az emberkereskedelem visszaszorítása, ezek is ide tartoznak. Az EIDHR, tehát a demokrácia és az emberi jogi eszköz esetében 1,8 milliós a keret, és a kollégám is említette már, hogy továbbra is használni fogjuk ezt a keretet, hogy különböző prioritásos területeket támogassunk, kiemelve köztük az emberi jogi aktivistákat. Együttműködtünk velük környezetvédelmi kérdésekben is, illetve a földdel kapcsolatos ügyekben, de ami a következő időszakra vonatkozó prioritásokat illeti, ezeket majd a jövőbeli fejlemények fényében alakítjuk ki. Köszönöm. Köszönöm szépen. Megadom a szót, önnek parancsoljon. Domande post. Kérem, hogy röviden reagáljon a kérdésekre. <coughs> Merci beaucoup. Um, sur, euh, sur la, la, la... Köszönöm szépen. Ami a szankciókat illeti, Valóban. Eddig még nincs pontos álláspont a szankciókat illetően, tehát a célzott szankciókat illetően. Ugyanakkor ezt a lehetőséget továbbra is szem előtt kell tartani. és természetesen itt fölhív, fölhívnám a figyelmet az Európai Unió 2012-es stratégiájára, amely az emberi joggal és a demokráciával foglalkozik. Az Emberi Unió minden eszközt meg kell, hogy ragadjon annak érdekében, hogy megoldja azon helyzeteket, amelyek elfogadhatatlanná fajultak. Ami a szankciókat illeti, szeretném fölhívni a figyelmet a Nemzetközi Büntetőbíróság ügyészségére, ehhez fordultak. A földügyi kérdések, illetve ennek a politikai vonzatai, valamint az emberi, emberiség, elleni, emberiség ellen elkövetett bűncselekmények közötti kapcsolat föltárására ennek fontos jogszolgáltatásai, vonzatai lehetnek. Ami pedig a büntetlenség elleni harcot illeti, a rúzs aktívan föllép ebben a témában, illetve ö, támogatjuk azt, hogy ö, megoldást találjon ez a kérdés ami pedig a Fekete Hétfővel kapcsolatos tüntetést illeti. Itt is támogatjuk ezt az ügyet, illetve ö, küzdünk a jogvédők szabadonbocsátásáért, illetve a kártérítésért. Aztán, amit Tefani esetét illeti, február 3-án kerül sor az eljárásra, a bíróság előtt ezt is figyelemmel követjük majd. Nos, azt hiszem, hogy ezzel válaszoltam az összes kérdésre. A választási helyzetet természetesen szoros figyelemmel követjük. Nagyon nehéz és bonyolult a helyzet. Egyértelmű, hogy a jogvédők elnyomása kapcsolódik a választási körülményekhez, illetve a választásokat megelőző helyzethez. Ami pedig a földügyi kérdéseket illeti, a 2017-es és 2018-as választásokat, választásokat, illetően ezt a kérdést sem tettük félre. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy előrelépés történjen ebben a kérdésben, ez továbbra is prioritás számunkra, illetve az Európai Bizottság számára is. És valóban a kormányjal közvetlenül fölvesszük majd a kapcsolatot ebben a témában, is követeljük a független audit megvalósítását. Grazie, grazie, lei presenza. Köszönjük, hogy eljött. Questa nostra discussione che come sottocommissione noi Nyilván itt mi emberi jogi bizottságként folyamatosan figyelemmel kísérjük majd ezeket az ügyeket. Különös tekintettel az önkormányzati választásra, illetve a parlamenti választásra 2017-18-ban. Köszönöm, ezzel ezt a napi rendi pontot lezártuk. Következő egy angolai kérdés. Possiamo iniziare? Azt hiszem, hogy folytathatjuk, illetve áttérhetünk a következő napi rendi pontra. A következő pontunk az emberi jogok helyzete Angolában, illetve a jelenlegi helyzet megvitatása, méghozzá Lua Tibeirão jelenlétében egy emberi jogi aktivista és zenész fog tájékoztatni bennünket. Nem gyakori, hogy meghallgathatunk olyan személyeket, akik neve a különböző sürgősségi kezdeményezésekben, állásfoglalásokban szerepel. Most pedig itt van nálunk Luati Tibeirão, aki ikonoklásta néven zenél, és a raptivista nevet is ő alkotta kritizál, nagy kritikusa a Dus Santos rezsimnek, aki a legrégebb óta van hatalmon Afrikában, és küzd az olajkereskedelemből származó jövedelmek igazságtalan elosztása ellen. Küzdelmét gya, keményen meg kellett fizetni, ugyanis 15 aktivistával együtt börtönbüntetésre ítélték, majd házi őrizetbe helyezték, most pedig őt fogjuk meghallgatni. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen, köszöntöm Önökem. Luati, Luati Beiran vagyok, portugál és angolai állampolgár, aki a 12 plusz, 15 plusz 2-es eljárás keretében vált ismerté. Azért jöttem el önökhöz, hogy egyrészt megköszönjem önöknek ezt a kezdeményezést. Úgy gondolom, hogy az eljárásban érintett többi személy nevében is felszólalhatok önök előtt. Valóban ez egy közös fellépés, és az Európai Unió figyelemmel kísérte ezt a folyamatot. Egyéb kevésbé ismert diplomatikus lép, diplomáciai lépések is történtek. A José Eduardo dos Santos despota rezsime elleni fellépésünk kapcsán. 41 éve van hatalmon a rezsim Angolában, és ideiglenes letartóztatások, testi támadások, szégyentelen letartóztatások, eljárások, halál fenyegetések, kényszeres eltűnések, gyilkosságok napirenden szerepelnek. Izsályas Kasszul és Kamolinga személyekről szeretnék megemlékezni, akik a tiltakozásukért életükkel fizettek meg. 2012-ben hidegvérrel megölte őket az állam, és az első esetben két golyóval végeztek vele, a másik esetben pedig megfojtották, és a krokodilok közé dobták holtest, és Gilberto Ganga mérnökről is szeretnék megemlékezni, akit az elnöki gárda gyilkolt meg. Ez egy további bűncselekmény. Azért következett be, mert két korábban meggyilkolt fiatal halála miatt tiltakozott az elnöki rezidencia előtt. Alberto Csakuszanga és más újságírók is életükkel fizettek, Milokás Pereira pedig gíneai újságíró, aki 2012-ben tűnt el, és meg kell emlékeznünk róluk, egy 14 éves fiatalról is, akinek otthonát Vianában lerombolták, és ő megpróbálta a buldozer fellépését megakadályozni, de a katonák meggyilkolták. Nagyon sok politikai áldozatról is beszélhetnénk, akár az ellenzéki képviselőkről is, de ennek nem lenne sok értelme, hiszen jól képzett és informált személyekhez szólok. Elég, hogyha végignézünk az említett állásfoglaláson, amelynek kapcsán megállapíthatjuk, hogy tisztában vannak a tényekkel, ezért kérdezem, hogy érdemese emlékeznünk arra, hogy a 15 plusz 2-es csoportot olyan bűncselekményért ítélték el, amelyet nem követtek el, és az ártatlanság vélelmét nem vették figyelembe. Az első fokú bíróság azonban felfüggesztette az ítéletet, de mivel az ártatlan személyeket nem lehet amnestiában részesíteni, a bíróság az egyetlen lehetséges dolgot tudja csak megtenni, fel kell, hogy mentsen bennünket. Emlékeznünk kell arra is, hogy az áldozatokat, az áldozatokból foglyok lettek. Kalupeteka, egy szervezet vezetője 28 év börtönbüntetést kapott, amikor az angolai jogszabályok értelmében maximum 25 éves lehet a büntetés. 2012. júliusában az Európai Unió aláírt Angolával egy dokumentumot, amelynek a címe egy nyílt kormányzati együttműködés Angolával, és ebben különböző ígéretek szerepelnek Angola részéről, mint az emberi jogok tiszteletben tartása. Amíg sor került ezen tárgyalásokra, a BD párt főtitkárát megtámadták az angolai rezsim szolgálatában álló csoportok. És a támadás elkövetője még az angolai köztévében is megszólalhatott, és ott büszkélkedhetett tettével. Szeretném megragadni most ezt a lehetőséget, hogy egy kettős állampolgárként azt kérem, hogy az Európai Parlament tegyen eleget ellenőrzési kötelezettségének, így eleget téve az állampolgárok felhatalmazásának is. Szeretném, hogy az Európai Parlament Portugáliáról is fokozottabban szóljon, hiszen Portugáliából nagyon sok támogatást kapunk nagyon sok forrás érkezik Portugáliából. Portugália ugye az európai, Európában a kapu ebből a szempontból. Azt kell követelnünk tehát, hogy Portugália eleget tegyen a pénzmosással szembeni kötelezettségeinek, és ne fogadjon be olyan pénzeket Angolából, amelyeknek eredete nem tisztázott. Angolának soha nem állt szándékában eleget tenni a nemzetközi szerződéseknek és a megállapodásoknak, amelyeket ratifikált, és ennek egyszerű oka van ugyanis a demokratizálódik az ország, ezzel kiérdemli mások tiszteletét, és az összes partner hangsúlyozhatja újból és újból, hogy milyen ajánlásokat fogalmaztak meg évről évre Angolával szemben, amelyeket az ország sohasem teljesített. 2017-ben választások lesznek Angolában, különböző nyilatkozatokat tettek az Európai Unió megfigyelő bizottságai azt nyilatkozták, hogy általában eddig szabadok és tiszták voltak a választások, ugyanakkor voltak csalások, amelyek bekövetkeztek, és 2012-ben az Európai Uniót nem is hívták meg a választások megfigyelése céljából. Az angolai demokrácia ugyanis azt állították, hogy elég érett ahhoz, hogy ne legyen szüksége megfigyelő misszióra. Hát találják ki, hogy szokás szerint, ahogyan az a választásoknál lenni szokott, milyen volt a politikai intolerancia, az üldöztetés, az önkényes letartóztatások, az, amivel a rezsim általában él, hogy elnyomja a szabadsági jogokat. Az önök érett demokráciáitól mi azt várjuk el, hogy nyomon kísérjék a választásokat, hiszen nálunk az átláthatóság, a szabadság és az emberi méltóság érdekében nagyon sokat kockáztatunk. Szeretném a KAT francia szervezetnek megköszönni az erőfeszítéseiket, hogy láthatóvá tegyék a küzdelmüket, és lehetővé tették ezt a találkozót, és szeretném megköszönni a képviselőknek is, hogy meghallgatnak, és különös tekintettel Ána Gomes és Mariza Matias képviselőknek, hogy elősegítették ezt a találkozót, és támogatnak bennünket Angolában. Köszönöm. Obrigado. Daré la parola a Anna Gomez adesso che... Most megadom a szót Anna Gomesnek. Questo incontro e quindi a te la parola mert ő segített létrehozni ezt az ülést. Köszönöm, elnök úr, nagyon nagy öröm, hogy Lati Beirán itt van velünk, aki egy jelképes aktivista az angolai demokráciáért, Portugáliában is így tekintünk rá egyébként. Remélem, hogy Európában is megismerik azt, hogy önök milyen küzdelmet folytatnak. Nagyon fontos az, amit Luati Beiran elmondott most, az egyértelmű kapcsolatokról, amely az emberi jogok megsértése, valamint a korrupció között kimutatható, hiszen itt az állami forrásokat gyakorlatilag tisztára mossák a pénzügyi, az európai pénzügyi rendszer által Portugáliában, és ahogy a Angolában ezt szokták mosni, mondani, Portugália egy, egy mosoda gyakorlatilag. Ezzel szemben fel kell lépnünk, és kaptam is egy levelet a az Európai Bank felügyelettől, bankhatóságtól a due diligence, az az elv, amelyet alkalmaznunk kell. Ugye az elnök lánya, aki egyébként a Sonangol, egy angolai nagyvállalat elnöke, kiderül ebből, hogy Angola a pénzmosás szempontjából milyen szerepet tölt be, illetve hogyan hagyják figyelmen kívül a jogszabályokat a bank felügyelők, de nem csak ők, hanem a vállalatok is. Szerettem volna azt kérdezni Luatitól, hogy tud-e további tájékoztatást adni olyan ügyekről, amelyekről az állásfoglalásunkban is nyilatkozunk, hiszen itt olyan ügyekről is szó van, amelyekkel magam is szembesültem, amikor Angolában jártam. 130 ezer ezer, 130 ezer embert is legyilkoltak, gyakran köztük férfiakat, gyermekeket és nőket is. És azt is szerettem volna kérdezni, hogy amennyiben lehetséges, Luati tud-e tájékoztatni bennünket arról, hogy hogyan látja a jelenlegi helyzetet, hiszen Portugáliában van egy ügyész, aki börtönben van, ugyanis foglalkozott, vizsgált egy olyan ügyet, amelyben a Sonango korábbi elnöke volt érintett Angolában. Választásokra kerül sor, olyan bejelentés is elhangzott, hogy az elnök visszavonul, illetve nem indul a választásokon. Hogyan látja most a helyzetet? Konkrétan, ami a választásokra vonatkozik, ellenzéki vezetők, például az UNITA és a Káza vezetője találkoztak Filadelfiában a Demokrata Párt kongresszusán Mogherini asszonynal, és azt kérték Mogherini asszonytól, hogy valóban legyen, küldjön az Európai Unió választási megfigyelő missziót Angolába, viszont tudomásom szerint hivatalos megkérés a kormány részéről nem érkezett, az ellenzék és a kormány részéről sem, hiszen nyilván egy kormánynak felelősséget kell vállalni a bizonyos szabályok betartásáért, tehát biztosítani kell a választások függetlenségét, Luati is említette, hogy lesz ellenállás. 2012-ben sajnos Duran Barroso akkoriban az Európai Bizottság elnöke Angolában járt, és azt nyilatkozta, hogy nem szükséges a választások megfigyelése, hiszen Angola egy érett demokrácia. Tudjuk, hogy milyen szoros kapcsolata van Duran Barroso-nak az angolai rezsimmel, úgyhogy ez indokolta természetesen az, a nyilatkozatait, de azt hiszem, hogy az angolai kormány sem hajlandó bármilyen fajta hitelességet biztosítani a választásoknak, ami nyilván az európai választások és a nemzetközi standardok célja lenne. Matthias, vagy dire qualcosa? Matthias képviselő, nem szeretnék sok mindent hozzátenni már ahhoz, amit Anna elmondott, mert feltett nagyon jó kérdéseket. Én is szeretném köszönteni Luati Beiround, ahogy Anna is mondta, nem csak Angolában, hanem Portugáliában is ismert, és az Európai Unióban is egyre több szó esik arról, ami Angolában történik. Engem is az aggaszt, ami Luati Beiround, ez pedig a korrupció, valamint a pénzmosás. Egyes kollégáim vizsgálódtak ezen a területen, és Portugáliában Portugália angolai gazdái címen ki is adtak egy írást. Nagyon sok minden van tehát, amit egyesek nem szeretnének nyilvánosságra hozni. Tehát van itt egy komoly cinkosság, amely megfigyelhető a különböző intézmények részéről remélhetőleg most lehetőségünk nyílik arra, hogy elmélyítsük ismereteinket Angoláról most, hogy Dura Barroso már nem áll az Európai Bizottság élén, és így lehetőleg az Európai Parlamentben is meg tudjuk válaszolni most ezen kérdéseket. Nem arról beszélünk, hogy bárki be akarna avatkozni az ország belügyeibe, az emberi jogok helyzetéről van szó, ami a mi hatáskörünkbe tartozik, ezért még egyszer szeretném megköszönni, hogy eljött, és lehetővé tette ezt a, ezt a meghallgatást, mert nagyon fontos, hogy ne feledkezzünk meg, és továbbra is beszéljünk arról, ami Angolában történik. Grazie. Ora, eh, prima di... Köszönöm. Mielőtt ismét megadnám önnek a szót, A, hadd mondjam el, hogy a parlamenti állásfoglalásunkban azt kértük a delegációtól, hogy konkrét kötelezettségvállásokat tegyenek emberi jogi kérdéseket illetően. Az EKS-hez fordulok, hogy hogyan állunk ezzel. Tessék. Um, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, az Európai Külügyi Szolgálat szoros figyelemmel követi a helyzetet, Ami az emberi jogi kérdéseket illeti, folyamatos a párbeszéd. A felmerülő kérdéseket ö, időben kezeli a delegáció, illetve Angolával Folyamatosan párbeszédet irányozunk elő, ez kitér az emberi jogi ügyekre, és az Európai Unió, ha kell, felszólal, illetve nyilatkozatokat tett, és a civil szervezetet meglá- civil szervezeteket meglátogattuk, valamint felveszük a kapcsolatot az állampolgárokkal, amennyiben erre szükség van. Ezen kívül folyamatosan monitoringot végzünk, tehát nyomon követjük a, a helyzetet, jelentések készülnek erről, Természetesen itt nagyon sok területre ki kell térni, a Angolával való kapcsolatokat illetően ide tartoznak az emberi jogi kérdések is. A regionális stabilitás Angola érdekében áll. És ez lehetővé teszi az Európai Unió számára, hogy a politikai párbeszédet megfelelő formátumban folytassuk Angolával, fölhívjuk a figyelmet a problémás helyzetekre, különösen fölhívnám a figyelmet a Kimberley eljárásra, illetve ebben Angola részvételére. Ez egy nagyon fontos elem volt, hiszen ez első ízben tette lehetővé azt, hogy megnyissuk a tárgyalásokat, a párbeszédet a Kimberley rendszer tükrében, és a civil társadalommal párbeszédet folytathassunk a Kimberley eljárás keretében. Aztán 2014-ben az ENSZ keretében történt még egy fontos lépés, amikor ENSZ, az ENSZ szintjén az emberi jogok helyzetét fölülvizsgálták. Akkor következtetéseket vontak le, és ez lehetővé tette azt, hogy egy listát állítsanak össze azon területekről, ahol még fejlődnie kell Angolának. Az ENSZ mellett mi is nyomon követjük a helyzetet ezen pontokat illetően, illetve fölvetjük ezeket az Angolával folytatott párbeszédek során. Tehát folyamatosan nyomon követjük a helyzetet, egy állandó folyamat részé képezzük. Kapcsolatban állunk az angolai civil társadalommal, rendszeres kapcsolatban, és megnézzük, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy a demokráciát, illetve az emberi jogokat megerősítsük ebben az országban. Jelenleg ennyi lenne a hozzászólásunk. Köszönöm, hogy meghallgattak. Grazie. Luati. Luati, parancsoljon. Service. Uh, uh, when I visited last time... Amikor én legutóbb Angolában jártam, az EU delegációval meglátogattunk egy fontos programot, amely az utcagyerekeket akarja támogatni, és ezt az EU finanszírozza. Ez egy nagyon konkrét és hasznos projekt, és úgy tudom, hogy szüksége van pénzre, mert vettek el tőle pénzt, de most ha megerősítenék ennek a projektnek a finanszírozását, az jó lenne. Illetve másik kérdés, mit tud elmondani a választói megfigyelők, a választási megfigyelők küldéséről, vagy egyáltalán nincs ilyen ö, kérés, ilyen párbeszéd, erre irányuló párbeszéd. Nos, a két kérdéssel kapcsolatban az elsővel kapcsolatban nem fogok tudni pontos választ adni, mert mások az illetékesek. A Másik kérdés, második kérdés. Felvetettük a választási megfigyelők küldését novemberben politikai szinten, és van egy ilyen ajánlatunk, hogy monitorozzuk a választásokat Angolában vagy más országokban is. Tehát tehát felvetettük ezt a kérdést nem csak technikai szinten, hanem politikai szinten is. Leslie Piran, Sübben uh, Good morning. Um, Jó napot kívánok! Ami az konkrét programot vagy projektet illeti eh, nincsenek meg a számok nálam most, de majd írok önnek. Az EU különböző módon támogatja az Euró, a civil szervezeteket. Van a DCI, a fejlesztési alap és más programok is. 2016-ban 7 millió euróval támogattuk a civil szervezeteket általában pályázatokat hirdetünk meg, de közvetlenül támogatjuk az emberi jogi jogvédőket is, tehát emberi jogi oktatás, amely gyerekeket célozza meg, vagy nőket. Most kapacitást építünk bizonyos civil társadalmi szervezeteknél ahhoz, hogy monitorozhassák a folyamatot, illetve van egy programunk, amely a nők választási részvételét akarja növelni. Aztán van egy igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés projektünk, a legkiszolgáltatottabb embereket célozza meg, tehát az EU különböző demokráciai és emberi jogi eszközei és alapjai mindig támogatják ezeket az ügyeket, illetve az angolai delegációt. Szeretnék kitérni arra, hogy az emberi jogi aktivisták az életüket kockáztatva akarják előmozdítani az emberi jogokat Angolában. Köszönjük, hogy eljött. Sorry, just a small question. Csak egy rövid kérdésem van. Hogyan támogatják a CSO-t, hogyha olyan nehéz nem kormányzati szervezeteket támogatni? Um, I mean, this is a very relevant question. I mean, the EDHR is working in very complex environment. Nos, eh, nagyon eh, bonyolult a helyzet eh, Eritreában is és máshol is, de azért találunk módot arra, hogy a civil társadalom szervezeteit támogassuk, általában pályázati felhívásokat hozunk, illetve teszünk, illetve támogatjuk a jogi, jogsegély, adunk nekik embereket, megpróbálunk kihozni börtönből, ezt megtettük itt is, máshol is. Az angolai adatokat külön meg kellene vizsgálni, de alapvetően támogatjuk a civil társadalmi szervezeteket Angolában. Possiamo... Signora. Kaphatunk tehát akkor egy írásos feljegyzést ezekről a pénzekről? Elnök úr, kérdezhetek, vagy kérhetek én is még valamit? A fejlesztési célú támogatásokról is szeretnék egy feljegyzést kapni, mert az EU, az én tudásom szerint, egy olyan programot finanszírozott, amely a délen gyerekek étkeztetését támogatta. A kormány nem nagyon foglalkozott ezzel, több ezer gyereket mentettek meg az EU pénzekkel, EU támogatással. Tehát ezt a fejlesztési programot is felvennék ebbe a feljegyzésbe, mert vannak ennek is emberi jogi aspektusai, implikációi. Deve includere, quindi, Persze, akkor legyen benne a feljegyzésben. Megpróbálok röviden válaszolni. Ami a Montessum esetét illeti, Angolában mi sem tudjuk pontosan, hogy mi történt. Amit tudunk, az, hogy ezen szekta vagy vallási felekezet tagjait mai napig üldözik. Tavaly augusztusban több jelentés is érkezett új halálesetekről, több százról, de senki sem tudta az igazi adatokat megállapítani, mert amikor ez 2010 májusában bekövetkezett, a kormány katonai ellenőrzés alá vette a területet, tehát egy független vizsgáló bizottságot nem tudott vizsgálódni, még a képviselők sem juthattak be ebbe az úgynevezett biztonságossá nyilvánított területre. Tehát konkrét adataink nincsenek, amelyek alapján megállapíthatnánk, hogy hány személy érintett. Vannak többé-kevésbé hiteles állítások, de itt szándékos elhallgatásról van szó. Az ENSZ egyébként kérte is az angolai kormánytól, illetve azt javasolta a kormánynak, hogy egy vizsgáló bizottságot küld, de a, e- a kormány ezt nagyon e, nyersen elutasította, és ebből is látható, hogy valamit e, ott el akarnak hallgatni, nagyon súlyos minden esetre a helyzet, továbbra is üldöztetésekről van szó, tehát aki ehhez a valási feledkezethez, a Lus du Mundu felekezethez tartozik, nagyon, nagy, nagyon sokat kockáztat. Naomi viszont esetében ugye a korrupció kapcsán nem volt hivatalos vádemelés, nem tudjuk, hogy hol áll a, hogy hol tart most a helyzet. Néha úgy tűnik, mintha a portugál igazságszolgáltatás sem lenne annyira független. Úgy tűnik, hogy valamit próbálnak eltitkolni, legalábbis ez a benyomás, hogy mintha valami többről lenne szó, mint amit állítanak. Tehát nem tudom, hogy ez az eljárás hogyan fog alakulni de úgy gondolom, hogy fontos nyomon követni, figyelemmel kísérni, főleg Portugália esetében, hiszen Portugália egyfajta kapu Európa felé. Ami megfigyelőket illeti, remélem, hogy egy hivatalos megkeresés megérkezik, nem tudom, hogy milyenek a határidők, hiszen elő kell készíteni a választásokat, Ez, a részletekkel nem vagyok tisztában, de remélhetőleg a határidőkön belül mindez megtörténik, hiszen aki nem része a rezsimnek, szeretné, hogy választási megfigyelők érkezzenek. Ami a beavatkozás szót illeti, valószínűleg holnap már az angolai sajtó ezt igenis említeni fogja. Vannak itt terrorizmussal is megvádoltak, vagy radikalizmussal és hasonló olyan események elkövetését emlegették fel, mint amilyenekre utóbb, legutóbb Nizzában vagy Berlinben került sor. Mi nem vagyunk persze terroristák, és senki sem, tudjuk, hogy senki sem akar beavatkozni Angola belügyeibe. Ami pedig a, az, a diplomáciai képviselet hozzászólását illeti, a társadalmi szervezetekkel együttműködést. Ugye volt már 7 millió eurós keret a társadalom, a civil társadalom megsegítésére. Vannak olyan szervezetek, amelyekről nem tudok, de vannak olyanok, amelyek valóban az emberi jogok védelméért állnak ki, vagy befogadnak olyan gyermekeket, akik akik, akik árvák. Én annyit mondhatok, hogy 2011 és 15 között, amikor börtönbe kerültünk, az angolai alkotmány alapján eh, értelmében senkit sem eh, kerestek meg, párbeszéd eh, céljából senki az Európai Unió részéről nem fordult hozzánk, a többiek nevében nem beszélhetek, de bennünket nem kerestek meg. Különböző támadások célpontjai voltunk, halálos fenyegetéseket kaptunk, és ezeket mind nyilvánosságra hozta, még a sajtó is. A legsúlyosabb esetre akkor került sor, amikor két kiló kokaint helyeztek a podgyászomba, és az angolai hatóságok hivatalosan a portugál hatóságoktól kérték a letartóztatásomat. Ez um, ugye elég humánus eljárás volt, hiszen um, ha hivatalosan vennénk a törvényt, um, a törvényt, akkor most börtönben kellene lennem. 2012-ben következett ez be, de senki sem keresett meg engem, az Európai Bizottság részéről, senki sem kezdeményezte velem a párbeszédet. Ellátogattak hozzám, amikor már börtönben voltam, az Európai Unió képviselői, 2015-ben a portugál nagykövet, miután a civil társadalom, a portugál civil társadalom nagy nyomást helyezett a nagykövetségre, amikor már több mint 20 napja tartotta az éjségsztrájkom, tehát a párbeszéd nem tudom, hogy milyen, erről nem szeretnék nyilatkozni, megvárom ezt az írott, ezt az írásos választ. Minden esetre azt gondolom, ugye Amantifa, eset, Amantifa térségéről is kell beszélnünk, ugye említették a Kimberley eljárást. Luandától északra az emberek továbbra is éhen halnak, azért, mert ott nagyon komoly katonai ellenőrzés alatt áll a terület, különböző milíciák, kivégzik azokat, akik gyémántokat keresnek. Tehát ott, ott komoly halálesetekre kerül sor ezt szerettem volna hangsúlyozni, tehát Kavinda térsége, ott továbbra is konfliktus van, és azt is állítják, hogy ott többen vannak a katonák, mint a civil lakosság. És egyébként itt olyan térségekről van szó, amelyek rendkívül gazdag térségek, ásványanyagokban, de ahol az emberi jogok helyzete rendkívül törékeny. Azt hiszem, hogy erre, erre utalt, úgyhogy ezt szerettem volna megemlíteni. Köszönöm. Grazie. Devo dire, intanto ringrazio di essere qui e anche... Köszönöm szépen, szerettem volna megköszönni önnek, hogy eljött ma hozzánk, és valóban biztosíthatom afelől, hogy teljes mértékben kiállunk az emberi jogok érvényesüléséért Angolában. Ez a mi feladatunk, az Emberi Jogi Albizottság feladata. Tehát arról kell gondoskodnunk, hogy valóban napirenden legyenek ezen pontok, és az Európai Bizottságot is fel kell szólítanunk, hogy valóban jobban foglalkozzanak ezen kérdésekkel, mint ahogyan azt a múltban tették. Ezzel pedig ezt a napirendi pontot szeretném lezárni Mindössze arról akartam önöket tájékoztatni, hogy egy sajtóközleményt fogunk kiadni, amelyben a kuvaiti kivégzésekről nyilatkozunk. Hét férfit és három nőt végeztek ki, tehát erre egy sajtóközleményt adunk ki, hogy felhívjuk a figyelmet erre a témára. Február 6-án lesz a következő ülésünk. Köszönöm.